wir können jetzt anfangen mit der Sitzung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Elkezdjük az ülést, kedves kollégák! Üdvözölni szeretném Önöket a mai ülésen. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e ellenvetés a napi rendel kapcsolatban. Amennyiben nincsen, úgy elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Van-e hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nincsen. Tehát a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont az ülések jegyzőkönyvének elfogadása, július 13-ai jegyzőkönyv, illetve az augusztus 31-i szeptember 1 ülések jegyzőkönyvei, továbbá a szeptember 21-22-i ülések jegyzőkönyvei, mindenki megtalálja a mappájában. Van-e megjegyzés ezekhez a jegyzőkönyvekhez kapcsolódóan? Amennyiben nincsen, azt javaslom, hogy tekintsük elfogadottnak ezeket a jegyzőkönyveket, amennyiben senki nem jelez elnevetést az ülés végéig. Az elnök közleményei négyes napi rendi pont először a nyelvi kiosztást ismertetném magyarul fel lehet szólalni, és magyarra történik tolmácsolás. A tolmácsok a videó és hangfelvételek minőségére támaszkodnak, éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az elküldött irányvonalakat önök eh, betartsák, ami a kapcsolat eh, kialakítását illeti. A telefonos hozzászólásokat eh, kép nélkül nem lehet tolmácsolni, a hozzászólók szólaljanak fel az anyanyelvükön, amennyiben van tolmácsolás ezekről a nyelvekről, és kérjük őket, hogy beszéljenek lehetőség szerint lassan és érthetően, próbáljanak meg a jegyzeteikre támaszkodva ugyan, de szabadon beszélni. És a tolmácsok már előre is köszönik az együttműködésüket és a segítséget. Köszönjük! A webstreaming, a Második pont, a webstreamen is lehet követni ezt az ülést, és áttérünk a következő pontra. Koordinátorok ö, október 1. ülésének határozatait elküldtük október 2-án a Kult összes tagjának, és ezeket elfogadottnak tekintjük, mivel október 6-áig nem érkezett be ezekkel kapcsolatban ellenvetés egy szomorú ponthoz érkeztünk, illetve akár pozitívnak is tekinthetjük mindezt. Ezt szeretném mondani, hogy két nagyon régóta nálunk dolgozó munkatársunk elhagyja a titkárságot, a kult titkárságát, Zuzana Vidrova és Luca Mattiotti kollégák. Hét évet töltöttek a kultban, és az Európai Parlament mobilitás politikájának értelmező Szuzannának a reggiben kell a munkáját folytatnia, és a kulcek titkárságban nagyon sok feladatot vállalt el. Ő volt felelős a koordinátorok ülésének anyagai előkészítését, a kult Newsletter előkészítéséért, a kult delegációs utazásaiért és ezeket az, ezeken az utazásokon részben részt is vett, például a Pilzen város kultúr, kultúrás főváros látogatáson. A regiben nagyon sok sikert kívánunk neki, és reméljük, hogy a munka ugyanolyan sok örömet jelent majd Szuzannának, mint a Kult szakbizottságban folytatott munka. Luka, Luka visszamegy a bizottságba, és ott egy teljesen új uh, témával fog foglalkozni, a halászattal, az akvakultúra is ennek része, de a mi kultúránk, amivel mi foglalkozunk, az egy más típusú kultúra. Luka az elmúlt években személyesen is együtt dolgozott velünk, nagyon fontos dossziékért volt felelős például a Solidarity Corral kapcsolatos jogalkotásért, a Creative Europeért és az éves költségvetésért is ő volt a felelős. Néhány kult delegációs utazáson vett részt, például Rómába és Materába. Mind a két kollégának meg szeretném köszönni a kitűnő munkát, a segítségüket nagyon fognak hiányozni nekünk a szakbizottságban, és jövőjük szempontjából nektek minden, minden jót kívánunk, sok sikert, egy jó csapatot, amiben jól lehet dolgozni, és remélem, hogy mindkettőtök szép emlékezetében tartja meg a szakbizottságunkat. Köszönjük szépen, és remélem, hogy összefutunk majd a munka kapcsán. A következő egy jelentés ellenőrzése, és mielőtt erre kitérnénk, két dolog van még, amit el kell, hogy mondjak. Az első, ellenőrizni szeretném a szavazatképességet a későbbi szavazáshoz, illetve azok, akik a teremben jelen vannak, tegyék fel a kezüket, akik pedig online módon csatlakoznak, a raise gombot, raise hand gombot, tehát tegye fel a kezét gombot nyomják majd meg, ha szót kérnek. A szavazat képesség megvan, köszönöm szépen. És még egy pontra térnék ki, már a holnapi feladatra felkészülnénk. Fontos, hogy ma is betartsuk a hozzászólási időt, a holnap pedig még több napi rendi pontunk van, így hát a hozzászólási időbetartása még fontosabb. Hát itt otthonról nem tudom a kalapácsot verni, de mindenkit kérek, hogy a, amennyiben ez a hang megszólal, lassan fejezzék be mondandójukat. Jelentős tervezett ellenőrzés, a következő pont, pont digitális képzés. A bizottság szeptember 30-án tette közé az új képzési csomagot, ez két közleményre támaszkodik, az egyik az európai képzési térségről szóval a másik pedig egy átdolgozott erről a digitális képzés témájában. A mai INI jelentés, a digitális jelentéssel foglalkozik. Negrescu kolléga e, nagyon idejekorán elkezdte a munkát, és így a bizottsági tervezetre hatásra tudott lenni. Ma meghallgatjuk ennek a jelentésnek a bemutatását, és mielőtt Negresz úrnak megadom a szót, el szeretném mondani, hogy e, a módosítók benyújtásának határideje november 12-e 6 óra, és Negreszk úr, most meg is adom önnek a szót 5 percben. Dear Chair, uh, thank you so much. Indeed, uh, I'm really happy to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel mutatom be ezt a saját kezdeményezésű jelentést a digitális oktatási politika helyzetéről. Nagyon sok kollégától, illetve érintett féltől kaptam üzenetet ezen témával kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy egy azt is el kell mondanom, hogy az Európai Bizottság nemrég meg, nem megjelent anyaga is, azért nagyban befolyásolják ezt a kérdést. Olyan oktatási rendszerre van szükségünk, ami mindenki számára elérhető. Ezzel párhuzamosan minőségi olyan minőségi oktatást kell létrehozni, ami, amit a tagállamok, illetve az Európai Bizottság együttesen dolgoznak ki. Azt gondolom, hogy a munkadokumentumból világos, hogy abból kell kiindulnunk, hogy jelenleg mi a valóság. Sajnos nagyon sok olyan európai van még mindig, akiknek nincs meg az alapvető digitális tudása, hatalmasak a különbségek a tagállamok között is, és a tagállamokon belül is figyelembe kell vennünk, hogy az oktatási szint, a foglalkoztatás minősége, az életkor, a szociális, gazdasági helyzetnek mind-mind hatása van az oktatásra, illetve a digitális ismeretekre is. Én azt gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, akkor meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket, és azt kéne elérnünk, hogy ne számítson privilégiumnak a digitális oktatás, mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ehhez megfelelő digitális infrastruktúrát kell kiépíteni, jó minőségű eszközöket kell elérhetővé tenni, oktatási módszereket kell kidolgozni, amelyek alkalmasak az online oktatásra, a jelenlegi lét, rendelkezésre álló eszközöket is mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ez vonatkozik az oktatókra is, a diákokra is, a, tan- a, a szülőkre is, és természetesen a folyamat egyéb szereplőire is. Ehhez azt hiszem, nulláról kell indulnunk. Erről van szó ebben a saját kezdeményezési jelentésben is. A digitális oktatással kapcsolatos cselekvési tervet nemrégiben a bizottság mutatta be. Erre reagálunk, ha ebben megfogalmazott dolgok egy részét tudjuk támogatni. Összekapcsoljuk ezt az öt éves a több éves tervel is, illetve bemutatjuk azt is, hogy nekünk mi a véleményünk, például több forrásra van szükség, akár az újonnan jött eszközökből. Nagyon fontos, hogy mindenki számára elérhetővé legyenek ezek az eszközök, mindenki vegyen részt ebbe a folyamatban, illetve arról is szólunk, hogy mit tegyünk azért, vagy mit kell tenni azért, hogy a digitális oktatás mindenki számára elérhető legyen. Jól működő digitális oktatási környezetet kell létrehozni, széles sávú internetre van például szükség, ez közjóvá kell, hogy váljon, ami egyetemesen elérhető egész Európában az új technológiákról, a, a blockchain technológiáról, a robotikáról, a mesterséges intelligenci, eh, intelligenciáról is szólunk. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki tisztában legyen ezekkel a fogalmakkal, illetve beszélünk arról is ebben a jelentés tervezetben, hogy pontosan milyen eh, digitális készségekre van szüksége. Azt gondolom, hogy a jelenlegi uh, szükségletekre, igényekre is kell tudni reagálni, például a járvány okozta helyzetben. Digitális átállásra van szükség az oktatásban is. Nyilván nem fogjuk tudni a hagyományos oktatást egyik napról a másikra felváltani, a digitális oktatás azonban jól kiegészítheti a hagyományos oktatást. Arról szólunk a jelentésben, hogy mit tehetünk azért, hogy a digitális ismereteket fejlesszük, hogyan lehet védekezni a kibertámadásokkal, e, támadások ellen, milyen új pedagógiai módszerek segíthetnek, a tagállamok között milyen cserék segíthetik ezt a folyamatot. Egyértelmű, hogy a digitális oktatás valósággá vált a mindennapokban, a tagállamokban, de eleget még mindig nem teszünk, egy koherens tervre van szükség, és és az európai szemeszter során ezt mindenképpen monitoroznunk is kell. Az elnök felbeszakítja hozzászól. Ich gebe noch mal das Wort, also abstellen wollte ich ihn nicht. Ich nem akartam szegény kollégát kikapcsolni, csak szerettem volna emlékeztetni rá, hogy lassan lejár az ideje, de úgy tűnik ez nem működött jól. No, no problem. Semmi gond, semmi gond, még egy mondat. Nagy figyelemmel hallgatom a kollégák véleményét, és eh, a lehető legtöbb eh, plusz gondolatot szeretném bevenni ebbe a jelentésbe, és örülök annak, hogy napirendre tűztük ezt a kérdést. Köszönöm. Ja, vielen, vielen Dank. Um, so abrupt wollte ich ihn eigentlich gar nicht unterbrechen, sondern nur... Köszönöm szépen, nem akartam ilyen hirtelen megszakítani, hanem ähm, csak ki akartam próbálni mindezt. Most az árnyékjelentős tevők kapnak szót. Először Bocskor Andreának adok szót, három percben parancsoljon. Hallanak? Köszönöm szépen, elnök asszony a szót és köszönöm szépen az előadónak ezt a, az alapos jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon időszerű ezzel foglalkoznunk, hiszen ugye a Covid járvány miatt még inkább fontossá vált, hogy a digitális oktatással foglalkozzunk, és megoldjuk azokat a azokat a, azokat a gondokat, amik most így hirtelen a digitális oktatásra való átállás révén nyilvánvalóvá váltak. Az egyik ilyen ö, nagy probléma, ami felmerült, ugye az a szakadék a különböző társadalmi rétegek között, és valóban egyetértek Negreszkóral abban is, hogy fontos megoldani, hogy minél szélesebb körben és mindenki számára hozzáférhető legyen a digitális oktatás is. Ennek több, ö, több tényezője van. Az egyik az a széles sávú internet lefedettség biztosítása, ami elsősorban a tagállamoknak a feladata, és nagyon sok tagállam jó példaként járhat élen ebben az ügyben, úgyhogy nagyon fontos, hogy a többiek is kövessék ezt a példát. A másik pont, amit kiemelnék, az a tanárképzés. Ugye ön is a 11-es pontban azt mondja, hogy mennyire fontos a tanárképzés, hogy ne csak a tanár legyen képes a digitális eszközök használatára, hanem ezeket az eszközöket a tanítás során úgy tudja alkalmazni, hogy ez a diákok számára a leginkább hasznos legyen. Tehát valóban nagyon fontos, hogy meglegyen ez a ez a koherens együttműködés és, és készség a digitális eszközök használata iránt az oktatásban. A másik dolog, amit elmondanék, hogy nagyon fontos a digitális eszközök használata az oktatásban, de továbbra is én úgy gondolom, hogy a, a személyes kontaktus, illetve a különböző pszichológiai és egyéb tényezők miatt azért a személyes oktatást nem lehet nélkülözni, és ha visszatér az élet a normalitáshoz, szerintem fokozatosan alkalmazni kell a digitális eszközöket, a digitális oktatást továbbra is, de megfelelő egyensúlyjal. A harmadik pont, amit kiemelnék, az a családoknak, a szülőknek a támogatása. Nagy, most szembesültünk azzal, hogy nagyon sokszor még a szülők sem képesek segíteni a gyermekeiket, hogy részt vegyenek kellőképpen a digitális oktatásban. Ezért nagyon fontos a szülőknek a képzése is, illetve az olyan anyagi támogatás és segítség, hogy minden család számára biztosítottak legyenek, és hozzáférhetőek legyenek ezek a digitális eszközök, Úgyhogy eh, ez is nagyon fontos, ezért eh, támogatjuk azokat az európai pénzügyi eszközöket, amelyek felhasználhatók ezekre a célokra, és eh, támogatom ennek az Európai Oktatási Hábnak a létrehozását is. Köszönöm. Köszönjük szépen Bocskor Andreának. A következő hozzászóló Laurence Farang három perc erejéig. Laurence, voilà. Push to speak button. cette question qui doit être euh, au cœur. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyen mindenképpen nagyon aktívan el kell gondolkozni. Nos, nem, nem csak arra van szükség, hogy az oktatók esetében növeljük a pedagógiai képzést. Nos, meg kell vizsgálni először is azt, hogy az oktatók és a diákok mennyire vannak erre felkészülve, milyen készségeik vannak már, mennyire értik, mennyire tudják használni a különböző digitális eszközöket. Ez egyrészt technikai képzettség, másrészt pedig az úgynevezett digital literacy. Hogyan tudják értelmezni a digitális tartalmat, hogyan, tudják, hogyan tudnak például viszonyulni a kizárólag digitális környezetben felépő problémákhoz. Én azt gondolom, hogy például az Erasmus Plus és más európai programoknak a digitális tartalmát is növelni kell, vagy digitális dimenzióját. Azt gondolom, hogy minden esetben tudni kell, hogy egyes digitális ö, oktatási tartalmat, ö, minden egyes digitális tartalma esetében meg kell vizsgálni, hogy ennek mi az eredete, honnan ö, származik, honnan tudja ezt, ö, hogyan tudja ezt alkalmazni az oktatás. Most erről én azt gondolom, hogy nem szól a munkadokumentum, úgyhogy ezt talán be lehetne venni. Még egy téma, erről már volt szó, a digitális oktatási infrastruktúra. Minden diák számára a digitális kapcsolat megteremtése, ez természetesen kapcsolódik a földrészünk konnektivitásához, az InvestEU-hoz is, illetve a Connecting Europe Facility-hez is. Azt gondolom, hogy ezeket is be kell kapcsolni, ezeket az eszközöket is abba, hogy megoldjuk ezt a problémát. Nos, ezek lettek volna tehát a módosítási kérelmeim, és nagyon örülök annak, hogy együtt fogunk majd dolgozni ebben a témában. Köszönöm szépen! Vielen Dank! Köszönjük szépen! A következő szóló az ID részéről Gulár úr. Nem tudom, hogy esetleg valamilyen technikai probléma lépette fel, mondja az elnök.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 Sajnos nem úgy tűnik, hogy technikailag lehetségesé válik a hozzászólás, akkor Marcel Kolaja a következő zöldek részéről. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tartok tőle, hogy nem készültem erre a, szigorú, szig, erre a szigorra, ami a hozzászólási időt illeti, de megteszek minden tőlem telhetőt. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a véleménytervezetet, illetve a jelentéstervezetet. A maga a járvány is megmutatta, hogy mennyire aktuális témáról van szó. Tavasszal kb. 150 ezer cseh nem tudott részt venni online, az online oktatásban, főként olyanokról volt szó, akik hátrányos helyzetű családból származnak, és megfelelő internet hozzáférés híján nem tudtak élni az online oktatás lehetőségével. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a digitális átállásra kívánunk fordítani a gazdasági talpraállítás célzó csomagból 20%-ot, hiszen magas minőségű, gyors internet kapcsolat nélkül digitális átállásról alig ha beszélhetünk. A digitális készségek fejlesztése kapcsán digitális ö, tanrendet kell elfogadnunk a felnőttek számára, élethosszig tartó tanulás ö, jegyében kell mindennek történnie, másrésztről fel kell hívni a figyelmet, illetőleg ö, érzékenyíteni kell a fake news-zal, az álhírekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos a digitális oktatás mert megfelelő technológiára is szükség van, másrésztről pedig a fiatalok digitális készségeit is fejleszteni kell. Ettől eltekintve a, nagyon fontos, hogy legyenek tanfolyamok, kurzusok, amelyeken részt vehetnek az érintettek, a nyílt technológiák alapelveit is ismertetni kell. A kutatáshoz és a tudományos közösségekhez való könnyebb hozzáférés, valamint az olyan technológiák, mint a 3D-s nyomtatás, a nyílt forráskódú megoldások elősegítik az együttműködést, és érdek, növelik az érdeklődést az ilyen témák iránt. Másrésztről a mesterséges intelligencia egy különböző vetületeivel is foglalkoznunk kell. Nagyon fontos a megfelelő szabályozás, hiszen máskülönben még, nagyobb lesznek, még nagyobbak lesznek az ellentétek a társadalmakon belül, illetve esetleg károk keletkezhetnek a felhasználóra nézvést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát még maradt is egy-két kis idő. Dece Melbárde a következő hozzászóló. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel lettől nincs tolmácsolás, ezért angolul tartom meg a hozzászólásomat. Először is köszönöm a, az előadónak a munkáját ezzel a fontos témával kapcsolatosan, és köszönöm, hogy ilyen átfogóan be is mutatta a szövegét, és kiemelte a fő pontokat a szövegből. A COVID rámutatott arra, hogy a digitális oktatás fontosabb, mint valaha, A digitális oktatás egy eszköz és öncélű is egyben. A digitális oktatásra szükség van, de nem helyettesítheti sohasem a személyes jelenlétet. A járvány egy ékes példája ennek, de gondolok például azokra is, akik teljes munkaidőben dolgoznak, és nincs lehetőségük arra, hogy esetleg továbbképzésre járjanak szabadidejükben, vagy esténként, vagy esetleg túl messze élnek a képzési központtól, ezért nem tudnak különböző képzéseken részt venni. Ezért nagyon fontos, hogy a digitális lehetőségeket kiaknázzuk és hozzáférhetőbbé tehessük ezáltal az oktatást mindenki számára. Ugye itt jön képbe az élethosszig tartó tanulás, és egy másik fontos szempont az, hogy mindenki számára milyen fontosak a digitális készségek. A statisztikákat nem kell azt hiszem most itt nem biztos mindenki ismeri ezeket. Ugyanis a számok azt mutatják, hogy a tagállamok között van egyfajta földrajzi szakadék, és más részről láthatjuk azt is teljesen egyértelműen, hogy az idősebbek küzdködnek a leginkább a digitális készségek elsajátításával. A távmunka és a COVID miatti távoktatás pedig még inkább ráirányítja a figyelmet ezekre a problémákra. A jelentés maga nagyon helyesen felhívja a figyelmet néhány jelenlegi problémára és kihívásra, én azonban jobban örültem volna annak, hogyha a kihívások, hogyha a megoldásokra jobban odafigyelünk mert a digitális oktatásban hatalmas lehetőségek is rejlenek, gondolok itt a tantármek átalakítására, felszerelésére, a mesterséges intelligenciára és más hasonló megoldásokra. A digitális oktatásról szóló cselekvési tervről és az európai oktatási térségről általában is szerintem többet kellene beszélnünk. Mégis azt gondolom, hogy a jelentés egy nagyon jó kiinduló pont, és várom a konstruktív együttműködést a témában a kollégákkal. Köszönjük szépen Decem Bárdának, most pedig Martina Michaels következik a GUE részéről. Martina Michelszt kérem most, hogy nyomja meg a speak gombot. Excuse me. <laughs> ja, dann nochmal Jó, hát akkor újra elkezdem. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, szerintem kiváló alapot szolgáltatott a jelentés tervezetével a további munkához, és külön méltatnám a munkadokumentumot, amelyet szintén körbeküldött, mert itt nagyon jól összefoglalta, hogy miről is van szó az oktatási cselekvési tervvel kapcsolatosan. Nagyon jól felsorolta a problémákat és az esetleges megoldásokat, rámutatott például, hogy a digitális infrastruktúrában milyen hézagok vannak, felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatók készségeiben hiány mutatkozik, illetőleg rámutatott arra, hogy nincsenek elégséges szoftveres megoldások, és a hálózati kapcsolódás is sokszor problémát jelent. Azonban van néhány olyan dolog, amit hiányolok az eddigi elemzésekből, illetve az eddigi helyzet értékelésből. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a jövőben sem lesznek a tanárok informatikusok. Az oktatási szoftverek kifejlesztésében és az oktatási hálózatok kialakításában éppen ezért a kezdetektől fogva részt kell venniük, hiszen így tudják ők kamatoztatni az oktatóként szerzett tapasztalataikat, és másrésztről változtatnunk kell az eddigi gondolkodásunkon. Az egyetemeken már-már normális az, hogy mindenkit informatikus támogat a munkája során, de azt hiszem, hogy a az elemi iskolákban is szükség lenne ilyen jellegű támogatásra, mert meg kell ismerni a programozás alapjait, az adatbiztonság alapjait, ki kell építeni továbbá az internetes struktúrákat, a megfelelő kommunikációs magatartást és a biztonságos forrásokat illető ismereteket is közvetíteni kell. Egyelőre még nem igazán értem, hogy miért lenne szükség egy pusztán online működő egyetemre, nem tudom, hogy ez a megfelelő eszköze arra, hogy az európai együttműködést előbbre vigyük. Jó lenne, hogyha a jelentéstevő erről még szólhatna néhány szót. Még egy utolsó dolog. Szerintem nem csak a preambulum kezdésben kellene szerepeltetni, hogy a nők nem részesülnek megfelelő képzésekben, hanem a későbbi részekben is ki kellene emelni a nők helyzetét. Ezzel kapcsolatosan éppen ezért módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen Mártina Michelsnek. Most szívesen megadnám a szót az Európai Bizottságnak, a bizottságot pedig ma a DG ELK munkatársa képviseli, Georgi Dimitrov, tessék. Please, press the speak button. Yes, I thought I have pressed it. Azt gondolom, hogy megnyomtam a gombot. A bizottság üdvözölni szeretné a jelentés tervezetet a digitális uh, oktatás politikával uh, kapcsolatban. Negreszkó kolléga jelentés tervezetét, a digitális um, akciótervet nem néhány nappal ezelőtt sikerült elfogadni, és ez volt a bizottság válasza a COVID-19-es válságra és a hosszú távú digitális átállásra. 2500-an vettek részt a kérdőjében, és 200 pozíciós anyag készült, a civil társadalom résztvevői magánállami eh, szére képviselő is részt vettek mindebben. Ami az első akciótervet illeti, a digitális oktatás készségek szerepével foglalkozik az életen át tartó tanulásban. Az akcióterv az Skills Agenda terveihez, illetve céljaihoz hozzá szeretne járulni a bizottság. Egy átfogó stratégiát szeretne készíteni az elkövetkezendő 7 évben. Éppen ezért igazítottuk mindezt az MFF kerethez. A bizottság elismeri azt, hogy a jó koordináció és az akcióterv kulcsfontosságúak mindehez. A bizottság egy digitális oktatási hábot tervez létrehozni, amely a jó gyakorlatok cseréjét hivatott segíteni regionális és EU-s szinten. Konnektivitás és a digitális felszereltség nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljanak. Az inkluzivitás, az egyenlő bánásmód nagyon fontos, hogy mindenkire vonatkozzon. Ha a tagországokkal ezzel kapcsolatban struktúrált párbeszédet folytatunk. Akciókra tettünk javaslatot, amelyekről önök is említést tettek, például az oktatók digitális készségeinek javítása, digitális oktatás text, a mesterséges intelligencia. És végül, de nem utolsó sorban, szívesen folytatjuk a parlamenttel a eszmecserét. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, Dimitrov úr, és most eh, még egyszer a jelentéstevőnek adom meg a szót Viktor Negreszkunak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mindenkinek a nagyon érdekes inputokat. Nagyon fontos, hogy a megfelelő üzenetet küldjük az európai polgárok felé, a különbségeket eh, meg kell eh, szüntetnünk, és a minőség kérdése az oktatásban a legfontosabb. Nagyon fontos a tanárokkal, a hallgatókkal foglalkoznunk, a tanárokkal, a szülőkkel, és eh, mindaz, ami hozzáadott értéket jelent a helyszínen, nagyon fontos. Ebből a szempontból és most a bizottsághoz fordulok, szükséges az Európai Parlament bevonása ebbe a folyamatba és a hábok létrehozásába. Azért, hogy itt egy erőteljes hanggal tudjunk megszólalni, ha érdekes tapasztalatokra tettek szert a helyszínen, a terepen, akkor nagyon fontos, hogy ezt be tudjuk csatornázni a folyamatokban. Középtávú áttekintésre is szükség van, illetve nagyon fontos biztosítani azt, hogy az összes eh, érintett eh, érzékelje azt, hogy eh, mit jelentett a digitális oktatás a jövőben. Egy hosszú távú életen át a tartó tanulás kapcsán is nagyon fontos ezeket megszólítanunk, fontos az európai szintű együttműködés, fontos a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem, ezekkel foglalkoznunk kell, Természetesen a jelentést korlátoznom kellett bizonyos számú leütésre. Ez egy erőteljes jelentés lesz, amely hatással lesz nem csak a bizottságra, hanem a tagországokra is, és nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférjen az oktatáshoz, különösen a digitális oktatáshoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Viktor Negrászkó! és a vita végén szeretnék utalni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 12-e, eh, tehát körülbelül két hetük van arra, hogy a módosító indítványokat eh, megfogalmazzák, és biztos vagyok abban, hogy kitűnő jelentés születik majd. Most áttérünk eh, a szavazások következő anyagokról. Először jelentés tervezett, Európai Kulturális Fővárosok 2020 és 30 között EU-s akció, és az intézményközi tárgyások felvétele. Ezen kívül szavazunk még egy további jelentés tervezetről, az Európai Kulturális Örökség évének hosszú távú politikai hatása, Elsfoglalás indítvány tervezetről is szavazunk, EU stratégia a fenntartható turizmus témájában, illetve szavazunk az erőteljes szociális eh, Európa az igazságos átmenetek érdekében jelentős eh, értékes gyakorlatok az Európai Unióban, és eh, az utolsó jelentés szintén véleménytervezet, esélyegyenlőség a képzésben, illetve a matematika, informatika, a természettudományokhoz kapcsolódó szakmákban. Remote módon szavazzunk, és remélem, hogy utoljára kell így szavaznunk. Elképzelhető, hogy a következő alkalommal hasonló, egy másik procedúránk lesz hasonló a plenárison alkalmazotthoz. Ez a titkárságot jelentős mértékben tehermentesíteni. Kult képviselőket pénteken a titkárság már informálta e-mailben, és ma is nagyon fontos az, hogy a képviselők ehhez a procedúrához tartsák magukat, azért, hogy értékelni lehessen a választó papírokat. Megnyitom a szavazást, és amennyiben még nem tették meg, költsék ki a szavazási cédulánkat, ezt pénteken küldtük el. Kompromisszumoktól függetlenül szavazniuk kell az összes módosítóról, hiszen minden módosító számíthat, mert hát plusz-minusz tartózkodás nagyon fontos, hogy az összes oldalt írják alá kézzel, illetve vagy írják alá, vagy a nevük kezdőbetűit írják oda. A nevüket kérjük, tüntessék fel nagybetűkkel, szkenneljék be a választási cédulát, vagy készítsenek egy fotót ezekről, és figyeljék tartsák figyelembe a következő részleteket. Nagyobb dokumentumokat, 10 megabyte hanyagokat nem lehet e-mailen elküldeni. A szkennek vagy a fotók felosztását csökkentsék, ezt szeretnénk javasolni. Fontos, hogy a PDF adatok olvashatók legyenek, és teljesek. Ha PDF-ben tudják ezeket önök elküldeni, úgy egyszerűbb a számlálás. Elfogadjuk a touchscreenre történő kézzel történt aláírást, de a bemásolt aláírásokat nem tudjuk elfogadni. E-mailben tájékoztatjuk Önöket a szavazás megkezdéséről, és utána kell a funkcionális mailboxba küldeni az aláírt választási cédulákat. Minden egyes e-mailről küldünk egy igazolást, hogy ezt megkaptuk. Amennyiben ezt önök nem kapnánk meg, hívják fel azonnal a kult titkárságát. A választási cédulán rajta van a titkárság telefonszáma. Tehát fontos, hogy határidőn belül reagáljanak, hiszen ha mindez határidőn túl történik, nem tudunk segíteni. Hát a tagok a szavazás ideje alatt fontos, hogy e-mailen elérhetőek legyenek. De az, hogy megkaptuk az e-mailt, nem jelenti feltétlenül automatikusan azt, hogy érvényes a cédula. És még egy eh, igazást küldünk arról, hogy a szavazatuk érvényes. Akik eh, fizikai jelen vannak a teremben, fontos, hogy fizikailag szavazzanak. Nagyon fontos, hogy eh, az aláírt szavazatok számítanak csak érvényesnek, amelyeket aláírtak. Nem lehet szavazni, mielőtt a szavazási hivatalra meg nem nyitnánk, és csak utána lehet elküldeni a szavazó cédulát. Az e-mail után amin, amennyiben problémák vannak, egy órájuk van arra, hogy ezt korrigálják, tehát a titkárság arról tájékoztatja önöket a hibáról, akkor egy órájuk van reagálni és kijavítani a hibát. Például, hogyha nem történt aláírás, rossz az e-mail cími, cím, stb. Hogyha pedig nem tudják ezeket megfelelő időben korrigálni, és nem érik el a titkárságot, akkor sajnos nem tudunk mit tenni. 16 óra 45-kor osztjuk meg a szavazás eredményeit. És nem első alkalommal szavazunk. Eben bereits das Quorum festgestellt und ich möchte már megállapítottuk, hogy megvan a kvórum, határozat képes a szakbizottság. Most megnyitom ezennel hivatalosan is a szavazást. A szavazás 19 óra 30-ig lehetséges, egyébként pedig mindenkinek szép estét kívánok. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch. Köszönöm szépen ehelyütt a tolmácsoknak is a munkát, köszönöm a technikusoknak, és köszönöm a titkárságnak is a amely gondolom ma este még rengeteget fog dolgozni, a szavazatszámlálással lesznek elfoglalva, és aztán holnap reggel kilenckor szeretettel várok mindenkit, hogy Gabriel asszonyjal eszmét cseréljünk. Köszönöm szépen még egyszer is, szép estét!